We come to item number 11 of our Az AFED szabadottsági ülésünk 11-es napi rendje pontja a Nyugat-Balkán csatlakozási folyamat részeként. Ennek keretében szeretnénk mindenkit megkérni, hogy próbáljon egy ülést, egy helyet találni magának, foglaljon helyet, mert már egy kicsit késésben vagyunk. Hadd üdvözöljem először a nemzeti parlamentekből, a tagállamokból érkezett kollégákat. Üdvözlöm Önöket az interparlamentáris ülésünken, a külügyi szakbizottság ülésén. A nyugat-balkáni kollégákat is újra üdvözlöm itt délután, a fiatal parlamentereket is, az emberi jogi aktivistákat is, akik csatlakoznak ma az ülésünkhöz. Ez egy magas szintű kerekasztal beszélgetés részeként zajlik ez az ülés a Nyugat-Balkánról, Európa parlamentereit leültetve egy asztalhoz, és egyeztetve velük az EU-s értekeket. Ma délelőtt a pénzügyi támogatásról beszéltünk, most pedig a délutáni programban, gondolom minnyáján egyetértünk, hogy gyakran elvesztjük az utat, <clears throat> és azért, hogy a politikai rövidlátást elkerüljük, állandóan a nagyobb képet kell szem előtt tartanunk, hogy az európai integráció milyen fontos projekt, és hogyan egyesíti újra kontinensünket. Ne felejtsük el, hogy az első bővítési kör óta, 1973-tól kezdve egészen 2013-ig, amikor Horvátország csatlakozott, mekkora eredményeket értünk el. 15 év telt el, és 15 év alatt nagyot változik a világ. Biztos vagyok benne, hogy a ma jelenlevő nyugat-balkáni kollégák emlékezni fognak arra egyszer, hogy ezen az ülésen részt vettek, és fölkészíti őket a jövőbeni uh, uniós szerepükre, úgy, ahogy a bolgár kollégákkal is történt, ez akik a soros elnökséget átveszik. A teljes tagságig vezető út hosszú, parlamenti beleegyezés szükség ahhoz, hogy alapvető döntéseket hozhassanak a bővítés során. Ezen kívül a parlamenterek el kell, hogy fogadják a reformfolyamatot, és felelősségre vonhatóak, illetve ratifikálniuk kell nemzetközi szerződéseket, beleértve a határőrizeti egyezményeket is. Mint parlamenterek nagyon fontos szerepet játszanak reformok elfogadásában, az emberi jogok védelmében, jó szomszédsági viszony védésében és a bővítési folyamat folytatásában. Úgyhogy kollégák, még egyszer nagyon köszönöm, hogy eljöttek ma hozzánk. Mielőtt megadom a szót a hozzászólóknak, elmondanám, hogy úgynevezett hozzászóló kártyákat osztottunk ki ha hozzá szeretnének szólni, kérem, akkor töltsék ki, és juttatás, juttassák vissza a titkársághoz őket. Most pedig egy rendszeres vendégünknek, Christian Danielsonnak adom meg, aki a szomszédsági és bővítési tárgyalások főigazgatóságáról jött elő, a főigazgató az Európai Bizottságban, Megadom neki a szót, és utána remélhetőleg nagyon jó vitát hallunk majd. Még egyszer köszönöm mindenkinek, és Danielson úr, megadom ennek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők, tisztelt tagállami parlamenterek, nyugat-balkáni parlamenterek és hölgyeim és uraim. Nagy megtiszteltetés az interparlamentáris ülésen részt venni éppen időben folyik ez az ülés, és így a jövőnket is alakíthatjuk, hogy mit kell tennünk annak érdekében, hogy a nyugat-balkáni országok tovább haladhassanak az uniós úton. A folyamatnak a kulcseleme az, hogy ez a ház hogyan támogatja ezeket az országokat, illetve a tagállamok nemzeti parlamentjei hogyan teszik ezt. Ezek az országok a 90-es évek háborúi óta nagyot léptek előre. Az EU perspektíva előre viszi az úton ezeket az országokat. Láttuk a vízum liberalizáció hatását, a stabilitást. Excuse me. Could I please ask... Elnök, félbeszakítja. Elnézést, meg kérdezhetném, hogy mit csinálnak, mert ez nem egy bevett gyakorlat az Európai Parlamentben letennék a felmutatott papírjaikat? No idea what was written, but it's... Nem tudom, mi volt a papírra írva, mondja az elnök, de a házszabály ezt nem engedi meg hozzászóló. Szeretném hangsúlyozni, hogy a 90-es évek háborúja óta nagyot haladtunk előre. Az EU-s perspektíva nagy ösztönző erőt nyújt, javultak az üzleti esélyek, az emberek közötti kapcsolat, a vízum liberalizáció a legjobb példa ezen kívül. javultak általában véve a demokratikus folyamatok és a politikai stabilitás. Nyilvánvaló, hogy Tesszalonikiben 2003-ban a Nyugat-Balkán csúcs forduló pont volt a régió számára. És az egyik mérhető lépése Horvátország tagsága lett. Ma az EU és a régió országaival kialakított kapcsolat fontossága egyértelmű. Mindenki látja ezt az EU-ban. Vannak ennek konkrét példái. A migránsválság egy ilyen konkrét példa az együttműködésünk, illetve a globális szintű együttműködésünk. A Nyugat-Balkán európai perspektívára jogosult, ez kétségtelen. Az Európai Tanács elnöke 2017 márciusában hangsúlyozta ezt. Illetve Juncker elnök úr és az Unió eh, felmérő beszédében is kitért erre de nem szabad, hogy ez egyirányú utca legyen. Maga a Nyugat-Balkán és az országai felelősséget kell, hogy vállaljanak. A jogállamiság, az igazságszolgáltatás, igazságosság alapvető szerepet kell, hogy kapjanak. Ez elengedhetetlen a régió stabilitása szempontjából. Hogy térjek rá a fő kihívásokra? Jogállamiság. Ez minden érték alapja, ami minden nyugszik az Európai Unióban. Míg az igazságszolgáltatást próbálják reformálni a Nyugat-Balkán országai, a legtöbb helyen nem elég hatékony és beszámoltatható a rendszer. Ez kihat a politikára, az általános helyzetre, illetve negatívan hat a gazdasági fejlődésre is. A második kérdés. szervezetbűnözés és korrupció elleni harc. Itt is nagy erőfeszítéseket tettek az országok. Új intézmények jöttek létre. Most viszont kell a politikai akarat elkötelezettség. A, az ítéleteket, a bírósági ügyeket átvilágíthatóvá kell tenni, le kell szerelni a szervezett bűnözési bondákat. Harmadik pont. Az intézmények demokratikus működése. Ez fő probléma a nemzeti parlamenteknek a központi szerepét teljes mértékben el kell ismerni. Ez magától értetődik. Ez azonban a teljes politikai spektrumban párbeszédre van szükség. A parlamentben kell, hogy kezdődjön ez, és onnan kell, hogy kiinduljon. A civil társadalom, a polgári társadalom, aktív szerepet kell, hogy játszon a kormányjal folytatott párbeszédben, amelynek végeredménye a korrupció csökkentése és a folyamatba vetett bizalom kell, hogy legyen. Az ötödik elem az alapvető jogok. Ez minden országra érvényes, vannak erre jogi keretek, de a gyakorlati megvalósítás akadozik szólásszabadság, sajtószabadság, ezek különösen fájó pontok. A médiának nagyon központi szerepe van. A szabad, független média kulcsa a folyamatnak. Ez alapvető a reformokhoz. Ezért aztán a bizottság oldaláról támogatjuk az olyan kezdeményezéseket, amelyek pluralista, gazdaságilag fenntartható médiát eredményeznek a Nyugat-Balkánon. A hatodik elem az béke útja. Ahhoz, hogy fejlődés induljon be a régióban, a jó szomszédsági viszony elengedhetetlen. Szerbia és Koszovó közti párbeszéd jó példa erre. Ez történelmi lehetőség arra, hogy fenntartható megoldást találjunk. Ne felejtsük el, az európai integráció és a modern történelem egyik legsúlyosabb eseménye, drámai eseménye után indult be. Így a kibékülés párbeszédről kell, hogy szóljon, nem a tények tagadásáról. Az egymástól és történelemből való tanulásról. Ez történt Európában, és ezt akarják a nyugat-balkáni népek is. Ezért nagyon fontos, hogy éljünk az EU támogatásával előre mozdított béke folyamat adta lehetőségekkel. A gazdasági helyzetet illetően. Over reliance on the informal economy, which és ez tisztességtelen versenyhez vezet, és negatívan hat a munkák, munkahelyek minőségére is. És ez kihangsúlyozza, hogy mennyire fontosak a reformok, és sok helyen a gazdaság nem ezen alapul, de az exportra és a beruházásra kell átállni. Ahogy ez a gazdasági reformprogramban szerepelt, amelybe az országok beleegyeztek. Az úti tervekben olyan kulcsfontosságú kérdéseknek kell szerepelniük, amelyek az üzleti klímát eh, javítják. Ez eh, a vállalkozások és a pénzügyi intézmények eh, jobb működését is jelenti. És a regionális integrációról is beszéltünk már, ez az új elem az integrációs folyamatot is erősíti az összes érintett ország esetében. Ez erősíti a gazdaságokat, az összekapcsolódási projekteken keresztül, ezeken a nagyon fontos regionális gazdasági területeken. A bizottság részéről mondani sem kell, hogy minden eszközzel támogatjuk ezeket a projekteket. Ma délelőtt már beszéltünk az előcsatlakozási alapokról, és arról, hogy ezek hogyan működnek, és ezen felül a beruházások is nagy mértékben érkeznek az összekapcsolódás érdekében. A következő hónapokban eh, fokozni fogjuk eh, erőfeszítéseinket a bizottság részéről, de azt hiszem, hogy a többi intézmény is megteszi majd a magáét. Amire most szükség van, az az érintett országok eh, részéről az erőteljes nyomásgyakorlás. Említettem a, az alapjog, igazságszolgáltatás és jogállam területén szükséges reformokat támogatnunk kell az országokat abban, hogy a bővítési folyamat követelményeinek meg tudjanak felelni. 2018 egy kulcs év lesz ebből a szempontból. Először is a bizottság egy stratégián dolgozik egy hiteles bővítési folyamat érdekében. Ezt 2018. februárjában tervezzük elfogadni. Ezen kívül áprilisban a szokásos beszámoló csomag is elkészül majd, ez meg fogja határozni, hogy hol tartanak az országok, ahhoz képest, hogy hol kellene tartaniuk az Európai Unióhoz való csatlakozás felé vezető úton. Ez jó alapot ad majd azoknak az egyeztetéseknek, eh, amelyek júniusban zajlanak majd az országok és az Európai Unió között. És Szófiában egy fontos nyugat-balkáni csúcs lesz majd, amit már mi is eh, nagyon várunk. Ez szintén segít majd ebben az egész folyamatban. Tehát tisztelt képviselők, egyértelmű, hogy minden intézmény nagyon keményen dolgozik eh, ezen a témán, és eh, szeretnénk eh, egy nagyon egyértelmű jelet küldeni, és megmutatni, hogy milyen lehetőségek vannak. És nagyon fontos az együttműködés, valamint a támogatás az Európai Parlament, a nemzeti parlamentek, a tagállamok részéről, de természetesen a nyugat-balkáni országok támogatása is létfontosságú lesz a lendület fenntartása érdekében, és ennek révén lehet majd kihasználni teljes mértékben azokat a lehetőségeket, amelyek az országok számára nyitva állnak. Köszönöm szépen a figyelmet! Thank you, Chris. Köszönjük szépen Christian Danielsonnak a bevezető hozzászólását. Ez nyitja meg a ma délutáni vitánkat. Most pedig a nyugat-balkáni kollégákra nézek. Ahogy azt előre bejelentettük, a hat parlament egyenként öt percet kap a hozzászólásához, és ezt szigorúan be kell tartanunk. Most megadnám a szót a nyugat-balkáni országok képviselőinek. ABC sorrendben fogjuk kezdeni az országok neve szerint. Az első hozzászóló Taolant Bala, az Európai Integrációs Bizottság elnöke Albániából. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Kérem, engedje meg, hogy személyesen is megköszönjem önnek az elköteleződését a balkáni országok iránt. És Szeretném azt is megköszönni, hogy számos európai parlamenti kolléga, mint például Kukan úr, Frankenstein úr, Picula, Bustináru kollégák, elnézést, hogy nem sorolok fel mindenkit, de nagyon fontos, hogy önök ennyire odafigyelnek a Nyugat-Balkára, és köszönöm szépen az elnök úrnak, hogy megszervezték ezt a kerekasztal beszélgetést. Az uniós tagság Albánia számára nemzeti érdek és nagyon fontos nemzeti cél, amelyben az egész országban egyetértés uralkodik. Az európai családba való teljes integráció a legjobb, sőt az egyetlen alternatíva a stabil demokrácia, a modern társadalom, a fejlett gazdaság és manapság a nagyobb biztonság érdekében is. Albánia parlamentje konkrét lépések kettet tett annak érdekében, hogy az Európai Bizottság 2015-ös és 2016-os jelentéseire eh, reagáljon, és az EU-s csatlakozási tárgyalások megnyitása miatt is. Egy cselekvési terv eh, keretében eh, igyekszünk ezt megvalósítani. Öt célt határoztunk meg, és az ehhez kapcsolódó intézkedéseket. Az Albán Parlament az igazságszolgáltatási reformot létfontosságúnak tartja, és ezt egyhangulag elfogadtuk hét prioritással, ideértve a házasságokról szóló törvényeket is. 13 törvényt fogadtunk el 7 törvényjavaslat csomag keretében, és 14 másik törvénytervezetet is készítettünk ennek a csomagnak a keretében. A konstruktív politikai párbeszédet erősítettük eh, a parlamenti többség és az ellenzék között, és ez továbbra is prioritás az Albán parlament számára. Május 17-én egy megállapodást kötöttünk ebben a témában, és ez javította a politikai klímát az országban eh, az ellenzék és a parlamenti többség között. Jelentősen megerősödött a parlament jogalkotó szerepe, az átláthatóság javult, és a parlament administratív kapacitása is fejlesztésre került. A csatlakozásról szóló tanácsülést a múlt héten tartották Brüsszelben, és ez Albániát proaktív és konstruktív partnerként ismerte el. A stabilizációs és csatlakozási tanács ezen kívül dicsérte Albánia folyamatos részvételét a regionális kezdeményezésekben. Dél-Kelet-Európában jó szomszédsági kapcsolataink és konstruktív regionális hozzáállásunk van. Ezek létfontosságú elemei a stabilizációs és társulási csomagnak. Albánia konstruktívan működik együtt a szomszédjaival, a berlini folyamat és más kezdeményezések keretében. Jelenleg fontos szerepet töltünk be két új és fontos nyugat-balkáni kezdeményezésben is, amelyek Tiránában vannak a regionális ifjúsági együttműködés és a nyugat-balkáni alap. Mind a kettőnek az a célja, hogy javítsa az együttműködést és az interakciót a résztvevő államok között, javítja a regionális mobilitást és az emberek közötti kapcsolatokat, különösen a fiatalok körében, és erőteljes pozitív hatást kíván megvalósítani a civil társadalomban, a regionális együttműködési napirend keretében. Albánia hozzájárult a regionális gazdasági területhez a nyugat-balkáni csúcs keretében is. Szeretném itt elmondani, hogy Albániában nagy változások történtek. 27 évvel ezelőtt egy kaotikus posztkommunista ország voltunk, és ebből átalakultunk egy modern országá. Az Európai Unió technikai és gazdasági segítséget nyújtott ehhez, de nagy szerepe volt a változásban annak is, hogy szeretnénk csatlakozni az európai közösséghez, és osztjuk az ő értékeiket. A szavazó urnákon keresztül az albán polgárok elmondták nekünk, hogy ezt akarják, a kormányunk és parlamentünk felelőssége, hogy ezt elvégezze és végrehajtsa. Reméljük, hogy jövő tavasszal át tudunk lépni a következő szakaszba. Ez az egyetlen út számunkra, Európa a teljes csatlakozás az európai családhoz. Köszönöm szépen! Gratulálok, ez pontosan 5 perc volt. És most az a megtiszteltetés ért, hogy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 Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy itt lehetek az önök parlamentjében. Az európai integráció a nyugat-balkáni régió szemszögéből ugyanannyira törekszik az integrációra, mint maguk a nyugat-balkáni országok. Bosznia-Hercegovina prioritásai is ezek. Úgy gondoljuk, hogy a békét, a stabilitást, a beruházásoknak megfelelő klímát is elérnénk a csatlakozás révén. Már elértünk bizonyos előrelépéseket, és ennek köszönhetően tagjelölt országgá váltunk, és megkaptuk az Európai Bizottság kérdőívét. Jelenleg készítjük elő a választ erre a kérdőívre, és biztos vagyok benne, hogy még az év vége előtt sikerül ezt a válaszadást befejezni. Ami a reformprogramokat illeti, számos intézkedést és cselekvési tervet készítettünk el ezzel kapcsolatban. Sajnos a politikai akarat és az egyes politikai szereplők közötti bizalom hiánya miatt az intézkedések végrehajtása jelenleg stagnál, és az európai integrációval is hasonló a helyzet. Eh, elmondanám, hogy a kihívásainkkal együtt eh, mi egységben eh, vagyunk, és ugyanazt gondoljuk az európai csatlakozásról. Számunkra ez a jövőbeli perspektíva. Annak érdekében, hogy ez megvalósuljon, keményen dolgoznunk kell a reformprogramokon, és harmonizálnunk kell a rendszereinket, illetve koordinációs mechanizmusokat kell indítanunk Bosznia-Hercegovinán belül. Meg kell reformálnunk a választási törvényt, az alkotmánybíróságot, az igazságszolgáltatást, fel kell lépnünk a korrupció és a terrorizmus ellen. Az előválasztási kampány jelenleg is zajlik, és ezért attól félek, hogy a reformprogramok nem fognak kellően haladni a végrehajtás útján meg kell ugyanis egyeznünk néhány sürgősebb kérdésben. Ennek következtében a reformprogramok végrehajtása lehetővé fogja tenni a közúti infrastruktúrába való beruházást. és ami a jelenleg érvényben eh, lévő választási törvényt illeti, ez eh, a Bosznia-Hercegovina belső viszonyaira is eh, jelentős terhet ró. Remélem, hogy el tudjuk kezdeni az ezzel kapcsolatos párbeszédet, mivel Bosznia három népet foglal magában, és valamennyien jogosultak a szavazásra. És emellett az Európai Unióhoz hasonlóan ránk is hatást gyakorol a migrációs kihívás. A délkelet-európai országok nem csak földrajzilag logikus lépések a bővítésben, hanem azért is, mert Bosznia-Hercegovina, úgy, ahogy szomszédai is, Európa felé fordul, és mi is fontosak tartjuk az európai értékeket. És számunkra is nagyon fontos a jó szomszédsági viszony a körülöttünk lévő országokkal. A béke és a stabilitás is nagyon fontos számunkra. A diplomáciának és a, politi- a diplomáciai megállapodásoknak mindig előnyt kell élvezniük más megoldásokhoz képest igyekszünk kihasználni az előttünk álló időszakot arra, hogy egy olyan Bosznia-Hercegovinát hozzunk létre, amely biztonságot kínál mind a három népnek, és teljes mértékben integrálódjon az Európai Unióba, a biztonság, a szabadság és a jólét térségébe. Voilà. The next. Köszönöm szépen. Következő felszólalónk a koszovói parlament képviselője, Nenni Kazniki. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim, kedves kollégák! valamennyi nyugat-balkáni országbeli kolléga. Először is azzal kezdeném, hogy nagyra értékeljük ezt a magas szintű kerekasztal rendezvényt. Reméljük, hogy ez folytatódni fog, mert ez egy fontos lehetőség számunkra ahhoz, hogy találkozunk brüsszeli döntéshozókkal, illetve hogy összehasonlítsuk saját előrehaladásainkat. A koszovói európai integrációs napirendet mi prioritásként kezeljük. Az egyik legfontosabb politikai téma nálunk a nemzetgyűlésben. Nem akarom ennek valamennyi aspektusát kifejteni, csak azt elmondani, hogy ez az egyik legfontosabb témánk tehát. És rámutatnék arra, hogy Koszovó egyértelműen európai pályát kíván magának, mint ahogy Juncker úr az Európai Unió állapotáról szóló beszédében is mondta, Koszovónak egyértelműen európai jövője van és kell, hogy legyen. Harcolunk azért, hogy így legyen, hogy az Európai Unió részévé váljunk, és ennek az esélye egyébként otthon reformokat generál. 2017-ben több választás is volt nálunk, először országgyűlés, aztán helyi, helyi önkormányzati választás, és ugyan változtak a kormányok, önkormányzatok, de az európai elkötelezettségünk nem változott. Ez többségi akarat Koszovóban, és az egyik legfontosabb prioritása valamennyi állami szervnek az erre való felkészítés, felkészülés a társulási megalapodás pontjai alapján, meg hát a koszovói polgárok Schengeni vándorlási szabadsága érdekében is, és a vízumkönnyítés érdekében is. Ami a társulási megalapodást illeti, a választási kampány során kiderült, hogy mennyire fontos politikai téma az európai jövő. A kormány azon dolgozik, hogy az európai reform agendát eh, minél gyorsabban, lendületesebben végrehajtsa. Az IR eh, felügyeli ezt a folyamatot, és azt reméljük, hogy jövő évre komoly előrelépésről számolhatunk majd be. A, a belső átalakítás reformok a kormányt magát is érintik, eh, és reméljük, hogy ezek következményeképpen hamarosan megkapjuk a tagjelölt státuszt. És ehhez a tagállamok is hozzájárulnak. Jelenleg a vízum liberalizáció az aktuális kérdés. Szeretnénk a jelenlegi elakadt folyamatot újraindítani. Mert ez nem jó koszovói polgároknak, különösen a fiatalok számára nem, akik szenvednek attól, hogy ez a folyamat elakadt a bizottság új feltételeket, demarkációs vonalakat jelölt ki. A koszovói intézmények ugyanakkor megpróbálják bizonyítani elkötelezettségüket a korrupció ellenes, a szervezett bűnözés ellenes harcban. Koszovó ilyen tekintetben a térség egyik legsikeresebb országa, és a legális migrációt is kezeljük úgy érezzük, hogy minden európai polgárt megillet az Európán belüli utazás joga, és Koszovót sem lehet fekete lyukként kezelni még sokáig. Ami a regionális együttműködést illeti, mi jó partnerségi kapcsolatot keresünk szomszédainkkal, valamennyi szomszédunkkal, és abban vagyunk érdekeltek, ahogy ezt a Triesti csúcs is jelezte, ott is jeleztük, hogy minden ország a saját érdemei alapján kerülhessen egy magasabb státuszba. 2017-ben aláírtuk a nyugat-balkáni együttműködési irodáról szóló döntést, de Szerbia és Bosznia-Hercegovina státuszának levegtetése ez Koszovónak sem jó ez a választások során is problémát okozott. E-, elismerjük, hogy egyes területeken van végrehajtási elmaradásunk, de az elkötelezettségünk, az időtervünk egyértelmű, és a szomszédunkkal valamennyi tekintetben normalizálni kívánjuk a viszonyunkat. Köszönjük az európai intézményeknek és különösen az Európai Parlamentnek az érdeklődést Koszovó és intézményei iránt Kérjük, hogy tartsák fönn ezt a világos perspektívát, amelyre építjük, építhetjük jövőnket. Köszönjük, Kozniki úr! Most megadom a szót Aten Grubi úrnak, aki az Európai Ügyek Szakbizottságának Firom beli parlamentjének a szakbizottságának a tagja. Nyomja meg a gombot. Thank you. Thank you very... Köszönöm. Nagyon recseg a hang. Tisztelt elnök úr, tisztelt külügyi bizottság, tisztelt Danielson úr, nagyon rossz a mikrofon, nagyon rosszul halljuk. Tisztelt tagállami és társ képviselők, Köszönöm szépen, hogy meghívtak minket, és hogy megszervezték ezt a mai konferenciát. Köszönjük, hogy összehívtak minket közös hazánkban, lakásunkban, az Európai Parlamentet mi ugyanis annak tekintjük. Köszönöm Önöknek a lehetőséget, hogy elmondhatom Macedónia történetét, azt a történetet, amelyet építünk, és amely úgy érezzünk, hogy közös sikere az EU-nak és hazámnak. 2005-ben kezdődött ez a történet, 12 évvel ezelőtt Macedónia megkapta a tagjelölti státuszt az Európai Unióban, és 12 éve vagyunk ugyanezen a státuszban. 2008-ban a bizottság pozitívan értékelt minket az előrehaladás tekintetében, 2009-ben vízumliberalizáció történt, ezt Koszovó még nem kapta meg. Mi is kérjük Koszovó nevében és Koszovó számára is a vízumliberalizációt. A tolmácsok kérik, hogy jelezzék az elnök felé, hogy a hozzászóló mikrofonja nem működik. Kérem jelezzék, hogy a hozzászóló mikrofonja nem működik rendesen. For full membership into the European Union. But let me start by assuring you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 and a Macedonia that is, will be open to the world. Ugyan jeleztük az elnöknek, hogy nagyon rossz a hangminőség, de megpróbálunk ebből is valamit kihozni és tanácsolni. Azt szeretnénk, hogy hihető demokratikus választások legyenek, amelyeknek a körülményeit mindenki elfogadja, és hogy a nép, a választók hangja megnyilvánuljon, és Macedónia egyértelmű reformpályára jusson. Ez a kormánynak és a lakosságnak közös érdeke. Valamennyi ö, eredmény, ami ezen a területen történik, közös siker. A főügyészi hivatal létrehozása, maga a főügyészi poszt, a legfőbb ügyészi poszt megteremtése, a tanúvédelem, a jogi védelem, tanácsadás, a bírák függetlenségének kérdése, a közigazgatási szabályok jól definiáltsága mind abba az irányba mutatnak, hogy évvégéig eljuthatunk oda, hogy az alkotmány bírák is új körülmények között dolgoznak, és ezzel valamennyi igazságügyi reformra vonatkozó feladatunkat teljesítettük. Elismerjük azt, hogy feltételrendszer alapján kell az országokat értékelni, ugyanakkor azt is állítjuk, hogy mi komolyan előreléptünk. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy fenntartható politikai párbeszéd mm, működjön nálunk, amely egyre közelebb hoz minket az EU-hoz, ideértve az jogérvényesülését, a média szabadságát, a korrupció ellenes harcot, a jó együttműködést a külfölddel és a civil szervezetek védelmét. Valószínűleg évvégéig a parlamentünk ratifikálja majd Bulgáriával való jó kapcsolatunkról szóló megalapodásunkat, ami sokáig hátráltatott egyéb folyamatokat, és ha ezt megoldjuk, akkor talán Görögországgal is, bármennyire abszurd ez a vita, talán dűlőre jutunk. Skopje és Atén között reméljük, hogy 2018-ban közeledés valósul majd meg, mi legalábbis ezen leszünk. Miközben ezeken a dolgokon működünk, érdekükben tevékenykedünk, tény, hogy az intézményekbe vetett bizalom sok helyütt még gyenge. Itt láttam a szerb-koszovói kollégákat, de akiket itt látok, azokkal kiváló az együttműködésünk, és ha még egy percet kapok, akkor azt mondom, maximum 30 másodpercet adhatok. Az EU nem teljes nélkülünk, Macedónia új lehetőséget kapott, mi pedig a politikai pártoknak, az NGO-knak adunk új lehetőséget. Kérem, hogy ezekre a sikerekre való hivatkozással, amelyek közös sikereink, adjanak nekünk a tá- csatlakozási tárgyalásokhoz egy kiinduló dátumot, és folytassuk ezt a közös erőfeszítést, hiszen mindannyian Európához tartozunk. Thank you, sir. Köszönöm. Adrian Vuksanovics, az Európai Integrációs Bizottság elnöke Montenegrói Parlamentból. Hölgyeim és uraim, Tisztelt elnök úr! Szeretnék hangot adni örömömnek, hogy részt vettek ezen az ülésen. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó ösztönző. Mielőtt a fő érveimet ismertettem, hagyd mondjam el, mennyire örültem tegnap Charles Tannock képviselő szavainak. Nagyon jó volt hallgatni a Montenegrót érintő dicséreteket. Hagy hangsúlyozzam, hogy Juncker úr levelében először egy konkrét dátumot fektetett le Montenegró tagságát, illetően mi reméljük, hogy még a határidő előtt is készen állunk, még 2025 előtt is a tagságra hagyd mondjam el azt is, hogy a regatta elvet illetően elkötelezettek vagyunk, mi nem hiszünk a konvoj egységes megközelítésben. Mi hajlandóak vagyunk bárkit támogatni az EU-s úton, mint ahogy minket is támogattuk, de úgy gondoljuk, hogy minden egyes aspiráló országot a saját értemei szerint kell megítélni. És az, hogyha mi teljesítjük a kritériumokat, és utána be kell várunk a többieket, mint egy csomagot, az senki nem segít. A berlini folyamat mellett elköteleztük magunkat, és úgy gondoljuk, hogy az Európai Unió hangot adott így annak, hogy a, Western Balkán, a Nyugat-Balkán országait mennyire fontosnak tartja. A német külügyminiszter által kezdeményezett folyamat nagyon hasznos, mert tudjuk, hogy a jó infrastruktúra nélkül nem alakítható ki jó szomszédsági kapcsolat. Szeretnénk köszönetet mondani a bolgár köztársaság elnökének. Montenegrót a csatlakozó országok előfutárának is szokták hívni, hiszen már 28 fejezetet megnyitottunk, ebből hármat feltételesen lezártunk. Nagyon elégedett vagyok azzal, hogy egyetértenek abban, mind a kormányban a vezetőink, mind a társadalom résztvevői, hogy Montenegrónak ez az útja. Miért? Azért vagyunk ilyen sikeresek, mert mindig megoldás és nem probléma orientáltak voltunk. Hiszünk az európai értékekben. Mondanék egy példát. A tragikus háborús évek során mi voltunk az egyetlen olyan nyugat-balkáni állam, amely megőrizte a békét, sok migráns menekültet fogadtunk be. Annak ellenére, hogy kicsi állam vagyunk földrajzilag. A gazdasági válság is így kevésbé érintett minket. 11 év elmúltán újra függetlenné váltunk. Egyike vagyunk azoknak a ritka országoknak, akiknek minden országgal, szomszédos országgal jó a kapcsolatuk. Hogy emlékeztessek arra, hogy tiszteletben tartjuk a kisebbségek jogait is. Én magam is horvát kisebbségi vagyok Montenegróban, tehát támogatjuk a kisebbségeket, és azt is szeretnénk, hogyha a szomszédos országokban is így tennének. Mi így éljük meg az európai értékeket. A mi feladatunk az, hogy az intézményrendszerünket is ez alapján építsük ki. Természetesen ehhez a partnereink segítségére van szükségünk, és köszönjük az önök támogatását ez ügyben. Elnök, köszönöm. Milorad Mihalovics, szerb parlamenti képviselője szó. Poštovane dame i gospodo, drage kolege. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a szerb köztársaság parlamentje nevében szólhatok önökhöz. Hogy mondjam el, hogy Szerbia minden regionális együttműködések kapcsolatos ülésen részt vesz a Nyugat-Balkánon. Hiszen stratégiai prioritásunk a régió stabilitása. Szerbia kölcsönösen együttműködik szomszédaival, a regionális szervezetekkel, részt vesz a kezdeményezésekben, és végrehajtatja az aláírt egyezményeket. Mi úgy gondoljuk, hogy a dialógus és az együttműködés mindennek a kulcsa. Ne felejtsük el azt, hogy mióta az európai perspektíva megnyílt Szerbia előtt, egy ütemterv is kibontakozott előttünk. A végcél 2025, a csatlakozás időpontja, remélhetőleg a teljes Nyugat-Balkán számára. Ezen az úton az alapmegközelítésünk a párbeszéd. Ez stratégiai célunk. Szeretném hangsúlyozni, hogy a szerb parlamentben a többség támogatja Szerbia EU-s tagságát. Körülbelül 86 százalék egyetért abban, hogy az európai integrációs folyamat belső reformokból építkezik. A demokratikus, stabil intézmények ezen alapszanak. Hagy mondjak néhány szót erről a folyamatról. Szerbia 2014-ben kezdte tárgyalásokat, majd 2015. decemberében megnyitotta a fejezetekből megnyitott tizet Ebből eddig négyet lezártunk átmenetileg, és reméljük, hogy három újat nyitunk meg nem sokára. Figyelembe véve, hogy ezek teljes mértékben technikai, szakmai szempontból készek. A folyamat tudattal járó felelősségünknek eleget teszünk. Ez a folyamat új perspektívát nyitott az teljes régió számára. Számunkra nagyon fontos az együttműködés, különösen a gazdaság és infrastruktúra területén, valamint a fiatalok támogatása területén. Az életszínvonalnak a fokozása az egyik fő célkitűzésünk. Figyelembe véve az elvándorlás arányát a fiatalok körében. a reformok végrehajtása nagyon fontos ahhoz, hogy ígéretes jövőt kínáljunk a fiataloknak. Ebből a szempontból fontos megemlíteni a határon átnyúló együttműködést. A bővítést illetően tudjuk, hogy ez egy kétirányú utca. a tagállamok politikai és gazdasági stabilitást kínálnak, az EU-s oldal pedig gazdasági lehetőségeket és további stabilitást. Így biztos vagyok benne, hogy az Európai Unió teljességet csak a Nyugat-Balkán tagságával válik valóra. Thank you, Mr. Mijatovic. Köszönöm. Most, hogy hallottuk a véleményeket, most a nemzeti parlamentekhez fordulok. A külszolgálathoz is, és a soros elnökségekhez is. Kérem, a hozzászólók 5 percre próbálják korlátozni hozzászólásukat. Először Kajkentus Rosimannus, remélem jól lehetettem a nevét, mondja az elnök, az észt parlamentből. Tessék, öné a szó. Köszönöm, a kérdése kitűnő volt. Tisztelt képviselők! Először is köszönöm a mai vitát. Mivel a soros elnökséget jelenleg a Észtország tölti be, és mi meg jól emlékszünk a bővítés folyamatára, és arra, hogy nem mindig volt egyszerű ez a folyamat. Mi támogatjuk a nyitott ajtó politikáját. Még akkor is, hogyha a folyamat kicsit lassabb, mint amit vártunk, a kis lépések is közelebb visznek a célhoz. A bővítési perspektíva az egyik legfontosabb eszköze a reformok előremozdításának. A bővítési agenda nagyon fontos ebből a szempontból. Az észt soros elnökség nyúj új, nyílt európai gazdaságot, egy fenntartható Európát támogatnak. De a fő prioritásunk a biztonságos Európa. Nyilvánvaló, hogy hosszú távon a nyugat-balkán országai nélkül nem érhető el ez a cél. Ezeknek az országoknak a jövője összefonódik az unióéval. A régió stabilitása része Európa stabilitásának. Talán valaki előállhat egy tervel, hogy az új terv szerint Nyugat-Balkára hogy nem lenne szükség, hogy a más irányba haladni, de mi nem hisszük, hogy ez az EU érdekeit szolgálná. Azt látjuk, hogy más nagyhatalmak érdekeit hogyan szolgálná, de ma nem a miénket. Már említettem egy olyan dimenziót, amit megint hangsúlyozni kell. Valahogy a bővítés során elveszett egy aspektus vagy nem emlegettük elég gyakran. A biztonság. A biztonság nagyon fontos rész. Nem akarjuk, hogy a történelem megismételjen magát a régióban, és nem akarjuk ugyanazokat a hibákat elkövetni. A migrációs válság, a terrorista fenyegetés, mutatja, hogy mennyire fontos az együttműködés. Észtország támogatja a bővítést, egyöntetően ennek hangot is adtunk. Ha megengedik, országról országra kitérek Nyugat-Balkán elemzésére. Montenegro és Szerbia a csapat vezetők és reméljük, hogy soros elnökségünk végére új fejezeteket nyitunk meg velük. Kettő újat Montenegróval és hármat Szerbiával. támogatjuk a macedon fejleményeket, ahol az új kormány elkötelezettje az integrációnak. Albániát illetően üdvözöljük a kormány elkötelezettségét, hogy a fő területeken igazságszolgáltatás, korrupció és szervezett bűnözés elleni harc – folytatják az előre haladást. Bosznia-Hercegovina többet várunk az országtól. Ugyanígy Koszovóban az észt soros elnökség nagyobb erőfeszítéseket vár az új kormánytól. Illetve a vízumliberalizáció feltételeit még nem teljesítette Koszovó. Reméljük, hogy további előrelépéstől fogunk majd látni a Pristinával való dialógusban. Az elnökségi oldalról üdvözöljük a bizottságnak azt a tervét, hogy egy előremutató stratégiát mutatnának be az unió bővítésére a nyugat-balkáni régióban jövő februárban. Ami az éves bővítési csomagot illeti, amit áprilisban fognak kiadni, ez újra életet lehel az unió bővítési politikájába. És ez remélhetőleg ahhoz vezet, hogy az Európai Unió megnyitja a csatlakozási tárgyalásokat a Macedónia korábbi jugoszláv köztársasággal, illetve Albániával. Az észt elnökség hangsúlyozza az aktív bővítési politika fontosságát, illetve a stratégiai kommunikációjét. Ennek célja az is, hogy az Európai Unió láthatóságát növeljük. Zárásként szeretném még egyszer Észtország tapasztalata alapján elmondani, hogy nem szabad alábecsülni a barátságos politikai retorika szerepét a nyugat-balkáni régióval kapcsolatban. A technokrata megfogalmazás nem nyeri meg senkinek a szívét, és nem ér el eredményt. Tehát a stratégiai kommunikációs egységek mellett a saját megfogalmazásunkat is figyelembe kell venni. Köszönöm szépen a figyelmet és a vitát. Köszönjük a kedves észt kollégának. Most Histo Gacev következik, ő a Bulgáriai Nemzeti Parlament külügyi bizottságának a tagja. Köszönöm, elnök úr. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Megtiszteltetés számomra, hogy önök előtt beszélhetek, nem csak a következő bolgár elnökség képviseletében, hanem nyugat-balkáni országként is. Jelenleg Európának és a polgárainak több biztonságra és stabilitásra van szüksége. Az Európai Unió tanácsának a bolgár elnöksége részéről a gazdasági növekedés és a társadalmi kohézió, az összekapcsolódás a nyugati Balkánokkal, a digitális gazdaság, az erős és biztonságos Európa és a jövő készségei, ezek a prioritásaink a tagállamok és a régiók is megtesznek, amit csak tudnak ennek érdekében. Ennek a legjobb eszköze a kézzelfogható európai perspektíva biztosítása a nyugat-balkáni országoknak. Ez jelentősen motiválja az országokat arra, hogy reformokat hajtsanak végre, amelyeket nem könnyű megvalósítani. Ez a nyugat-balkáni országokat is arra ösztönzi, hogy vegyenek részt az európai projektben működő piacgazdasággá tennénk a nyugat-balkáni országokat. Tiszteletben kell tartaniuk ehhez a jogállamot, az igazságszolgáltatás függetlenségét, és fel kell lépni a szervezet bűnözés ellen is. Ezen kívül meg kell mutatniuk, hogy a szabadság, demokrácia és egyenlőség elveit fontosnak tartják. És emellett hangsúlyozzuk a jó szomszédsági kapcsolatok fontosságát és a regionális együttműködést régiószerte látnunk kell az új generációk és a jövő iránti elköteleződést. Ez fontos annak érdekében is, hogy a múlt traumáival meg tudjunk birkozni. A regionális együttműködés Bulgária és Macedónia között jó példája ennek. Ezt az európai intézetek is az egész régió elé példaként állították. Az EU nyugat-balkáni csúcs májusban lesz, és ezt Donald Tusk az Európai Tanács elnöke fogja vezetni. És itt a politikai üzenetet szeretnénk küldeni nyugat-balkáni régiónak, és ezeknek az országoknak is az ambiciózus összekapcsolódási napirendjükről kell számot adniuk. Az összekapcsolódás nagyon fontos a nyugat-balkáni régióban. Ennek különböző aspektusai vannak, a közlekedés digitális, és így tovább. És ez lényeges szerepet tölt be a beruházások vonzásában is. Ebben a tekintetben a nyugat-balkáni országok lakói még mindig küzdenek a roaming díjak miatt, amikor az Európai Unióba utaznak. Az erre vonatkozó úti terv fontos prioritás lesz majd a szófiai csúcs során. Ez egy kézzelfogható sikertörténet lenne, amelyből mind az EU, mind pedig a nyugat-balkáni polgárok profitálhatnak. Egy eh, inspiráló eh, beszédet hallottunk Juncker úrtól eh, Európa jövőjéről, és Nyugat-Balkánnal kapcsolatban ő azt mondta, hogy a bizottság 2015. februárjában a sikeres integrációs stratégiáját és csatlakozását kívánja bemutatni. Ez stabilitást és koncentrálást fog követelni a korrupció ellenes küzdelem területén és érdemek alapján fog majd ez megtörténni. Meg kell erősíteni az intézményeket, a jogállamot és a jó irányítást. A jó szomszédsági kapcsolatok és a befogadó stratégia nagyon fontos, és a gazdasági társadalmi fejlődést is támogatni kell. Létfontosságú, hogy ez mindenkinek a saját érdemein fog alapulni. Annak érdekében, hogy az egész folyamat hiteles maradjon. A bolgár elnökség alatt mi a következő lépéseket eh, szeretnénk megtenni a hat ország kapcsán. Szerbiával és Montenegróval új fejezeteket nyitnánk meg. Eh, a Macedon köztársaság mm, tekintetében az új kormányt eh, fogjuk támogatni az előcsatlakozási kritériumok teljesítésében a hivatalos tárgyalások megkezdése véget. Albániáról úgy gondoljuk, hogy képes elérni a reformok megfelelő szintjét, és a csatlakozásról való politikai döntés és az ehhez szükséges keret is megszülethet. És szeretnénk az európai perspektívát erősíteni Bosznia és Hercegovina területében. Az Európai Bizottság kérdőívét ők ki fogják tölteni, és ez majd hozzájárul ez a folyamathoz. Ami pedig Koszovót illeti, remélhetőleg meg fogják kezdeni a szükséges reformokat ennek érdekében ami pedig az Európai Uniót illeti stratégiai beruházás, demokrácia és jólét, ezt szeretnénk elérni, és ez az Európai Unió biztonságát is javítja. Köszönöm szépen. Köszönjük a kedves bolgár kollégának is. Most következik az AFET nyugat-balkáni munkacsoportjának vezetője, az egyetlen és utánozhatatlan Eduard Kukan. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném üdvözölni az összes képviselőt, aki részt vesz ezen a fontos nemzetközi konferencián, ebben az időpontban és ezen a helyen az Európai Parlamentben. Nem szeretném a kötelező optimizmust terjeszteni, de úgy érzem, hogy nyugodtan mondhatom, hogy érzem, hogy a bővítési folyamat új lendületet kapott. Láthattunk néhány pozitív változást a régió országaiban. Ugyanakkor az európai intézmények ismét kezdenek a nyugat-balkáni integrációs agendára koncentrálni. Őszintén remélem, hogy a következő uniós elnökségek több figyelmet szentelnek majd a régiónak és a politikai fejlődésének. Figyelmesen hallgattam az előttem hozzászólót a bolgár parlament részéről. Úgy tűnik, hogy nagyon komolyak a szándékaik, és igyekeznek a nyugat-balkáni régió ügyét előre mozdítani. Az önszavait eh, nagyon komolyan vesszük mi is, nagyon sokat várunk önöktől és a következő elnökségektől is, mert ezek akár az, ebből a régióból, akár a közelből származnak, például Ausztria, melynek jelentős tapasztalata van a nyugat-balkáni régióval. Ezek az elvárások szerintünk megalapozottak, és hűek. Tehát kérem, tegyék is meg azt, amit vállaltak. A régióban számos választás zajlott az elmúlt évben, és egyes országok tovább haladtak fontos reformok megvalósításában. Ezen kívül az a két ország, amely már részt vesz a csatlakozási folyamatban, folyamatosan halad előre. És érdemes megjegyezni azt is, hogy még több pozitív jel érkezik az EU-tól. Ahogy önök közül többen is említették, az Európai Bizottság elnöke az unió helyzetéről tartott beszédében is megjegyezte ezt. Az integrációs folyamat új lendületet kap, és remélem, hogy ez más országokat is arra ösztönöz majd, hogy megkezdjék a tárgyalásokat a következő évben. Ugyanakkor a csatlakozási folyamatnak meg kell erősítenie a reformterveket. Nagyon sok buktató van még az egész régióban, amelyeket meg kell szüntetni. Minden ország korrupcióval és szervezett bűnözéssel küzd. Nagyon sok esetben azt látjuk, hogy a média szabadsága egyre csökken, és a demokratikus intézmények gyengék. Problémák vannak a jogállammal, vagy hiányzik a politikai kultúra. Ez gyakran ahhoz vezet, hogy destabilizálódik, vagy akár teljesen ki is siklik a reform folyamat, és ez a teljes integrációs folyamatnak árt. Ez felveti azt a kérdést, hogy milyen kilátásai lehetnek ennek a folyamatnak, és milyen terveink kellene, hogy legyenek a jövőre nézve. Annak érdekében, hogy az elmúlt bővítési időszakokból levonjuk a tanulságokat, elmondható, hogy az uniós tagság fontos jutalom a, a, az átalakulásért cserébe, és ezt nem szabad elfelejteni. Így lehet gondoskodni arról, hogy továbbra is sinen maradjanak a demokratikus és stabilitási átalakulások. Állandóan kapcsolatban kell lennünk a tagjelölt országokkal, akár a hivatalos politikai kontextusban pénzügyi támogatás révén, vagy szélesebb körű uniós projektek keretében, amelyek az emberek közötti kapcsolatokat erősítenék meg. Ezen kívül új módokat is ki kell erre találnunk. A régiót be kell kapcsolnunk a közlekedési vagy energiahálózatunkba. El kell gondolkodnunk azon, hogy a politikai ügyeknek nagyobb figyelmet szenteljünk, annak érdekében, hogy például egy külön megbízottat tudjunk küldeni ebbe a régióba. Az integráció mindkét irányban működik. Amikor saját magunktól azt várjuk, hogy nagyobb elköteleződést vállaljunk a régióval szemben, tőlük is elvárható, hogy az értékeiket jobban összehangolják a mieinkkel. Ez sajnos nem mindig van így. Az elmúlt években számos nehézséggel és válsággal találkoztunk, amely az integrációt lelassította egyes országokban. Ezek általában belső politikai válságok voltak, vagy a demokratikus intézmények gyengesége miatt következtek be, a politikai kultúra hiánya, vagy autoriter vezetési stratégiák miatt. Ezek a politikai egyet nem értések vagy bolykottok miatt gyakran a reform folyamatok megakadásához vagy kisiklásához vezethet, és az integrációs folyamatot is lassítja. Nem fogom megemlíteni az országokat, bizonyára mindenki tudja, hogy melyikről beszélek. Annak érdekében, hogy előre tudjunk lépni, meg kell újítanunk az elköteleződésünket mind a nyugat-balkáni országoknak, mind pedig nekünk. Egyértelmű célokat kell kitűzni, és a bővítést újra magasabb szintre kell emelni a mi saját napirendünkben. Köszönöm szépen a figyelmet! Thank you so much, dear. Köszönjük szépen, Edward Kukan. És nagy elismeréssel illetjük nyugat-balkáni tevékenységét. Gondolom mind a hat ország így gondolja ezt. Most az Európa-Közép-Ázsia igazgatót szólítom a külügyi szolgálattól, Angelina Árhoz asszonyt. Köszönöm szépen. Nagy örömmel jöttem el a mai tanácskozásra. Sok egybehangzó véleményt hallottam. Örülök ennek, hogy nem szóródnak a vélemények. Ezt egészíteném ki néhány továbbival, ami a lehetőségeket illeti. Ami eddig metaforikus szinten hangzott el, azt egy kicsit konkretizálnám, hogy mely fejezetekről van szó. Migráció és biztonság. Ezt a fejezetet Mogherini asszony nagyon fontosnak tartja a Nyugat-Balkán fejlődése szempontjából. A Belgrád-Pristina párbeszéd is beindult, ez új lehetőségeket ad a jelenlegi feszültségek megoldásához, és Juncker elnök úr pedig személyesen állt egy új stratégia mögé, ami a Nyugat-Balkán közelítését szolgálja. Tehát több esély, lehetőség, folyamat van most. Ez némi új kapukat nyit meg előttünk és eh, ami a tagállamok és az új országok parlamentjei közötti kapcsolatokat illeti, önök valamennyien a nép akaratából képviselők. És azt látjuk, hogy mindenhol eh, önöknél nagy az EU támogatottsága. E az EU-n belül ez nem ennyire egyértelmű, 35 és 65 százalék között és átlagosan 45 százalékon áll az EU támogatottság az EU lakosság körében. Ugye Albániában ez 86 százalék, Szerbiában 49 százalék, de ez a legalacsonyabb érték, és mindenhol több mint 50. Tehát ez valamennyiünknek kihívás is, de esély is. A tekintetben, hogy a közvéleményt magunk mögé állítsuk azzal, hogy sikereket érünk el. Örülök annak, hogy itt nagyon sok fiatal arcok látok, 25, igen, ideértve Fleckenstein urat is, 25 százaléka a Nyugat-Balkán lakosságának 99 után született. Gondolom, hogy itt is van ilyen fiatal közöttünk. Tekintsünk a jövőbe, az ő kedvükért és a ő, ő hátterükkel. Mutassuk meg mi itt a hivatalnokok, a köztisztviselők, és persze a parlamenti képviselők is, hogy Európa kése, képes a Nyugat-Balkánon sok dolgot megmozdítani. Nagyon sok ilyen téma van, amelyekkel érdemes lenne közelebbről foglalkozni. Értjük a helyi helyzeteket, hogy éppen milyen kormányok és ellenzékek állnak egymással szemben, de azt hiszem ez egy átívelő cél lehet minden ellenzéki és kormánypárt számára, hogy közeledjünk egymáshoz. És ha megkérdezi egy politikus magát az önök országában, hogy hova akarja vezetni az országát, akkor azt hiszem nincs más alternatíva. Mogherini asszony, a bizottság, a tagállamok azon dolgoznak, hogy amiket önök felvetettek, mint problémát, azok megoldódjanak. Köszönjük Angelina Eichhorstnak. Most a nemzeti parlamenti képviselők kapnak szót, aztán a külügyi szolgálat, aztán az európai parlamenti képviselők kérdések és válaszok formájában 16 felszólalási igény van nálam. Azt javaslom, hogy maximum három percben szóljon hozzá mindenki. Kurt Fleckenstein kap az SZSD frakcióból először szót, aki az Albánia dosszié felelőse. Németül fogok felszólalni. Nem tudom, hogy a kedves kollégák hogy érzik, de nekem az a benyomásom, hogy amit ma hallottunk, azt már hallottuk korábban. Ezért röviden fogok felszólalni. Valamennyien tudjuk, Hogyha a térképre nézünk, azonnal látszik, hogy a Nyugat-Balkán országai az EU-n belül vannak földrajzi értelemben. Meg kell mutatnunk, nekünk európai intézményeknek, európai parlamentnek, hogy ezeket az országokat tényleg akarja Európa. Mert a tárgyalásokra, a reformokra fordított és fordítandó idő úgy tűnik, hogy több, mint ahogy ezt sokan remélték. Az EU részéről arra kell odafigyelni, hogy az integrációs folyamat ne menjen át teljesen egy technokratikus szörnyedelem mm, formájába, és hogy ne a zárt ajtók mögött történjenek a tárgyalások, és ne legyen kiszámítható, hogy, hogy kiszámítható legyen, hogy milyen fejezeteket nyitunk meg, és ne egy bürokratikus nyelvezet a kioktatás jellemezze ezt a folyamatot, meg a chapter, meg egyéb ilyen szakszavak használata, hanem konkrétumokról legyen szó, a végrehajtásról. Ez önöknek és nekünk is közös érdekünk. Legyünk koherensebbek kifelé és befelé egyaránt. Akik az előbb feltartottak egy papírt, azt írták rá, hogy végre vízumliberalizációt Koszovónak. Egyetértek, itt az ideje, hogy Koszovó megkapja a vízumliberalizációt, és ne az EU bürokráciája álljon ennek az útjába. Jó, Koszovóban még vannak problémák, de Európán belül is vannak olyan országok, amelyek korán sem teljesítik teljes körűen az európai elvárásokat. Tehát szerintem itt lehetnénk rugalmasabbak. Albánia is sokkal többet ért el az igazságügyi reformok tekintetében, mint más országok, míg más országok más fejezetek tekintetében vannak elő, ezért szerintem helytelen, hogy az Európai Bizottság elnöke csak két országot nevezett meg, amelyekkel tovább akar tárgyalni, és a többit nem. Más országoknak is vannak eredményei. Utolsó előtti pont. Meg kell mutatnunk, hogy mi akarjuk ezeket az embereket, ezeket a polgárokat. A vízumliberalizáció megtörténte után kevés konkrét jele lesz majd annak, hogy miben is áll az Európai Unió. Ezért frakcióm nevében például azt javasoljuk, hogy a roaming kiterjesztését is fontolja meg Európa ezekre az országokra, ez a fiatalok bevonásának egy kiváló módja lenne, és megint csak egy megfogható dolog. Utolsó mondatom következik, az európai politikában nem lehet eléggé világosan a saját választóink felé megfogalmazni, hogy nagyon fontos, hogy a Nyugat-Balkán országai európai, Európához tartozzanak, és ne csak mellettünk létezzenek. Ezt néha nem könnyű otthon elmagyarázni, sok választó nem akarja ezt hallani. Tehát, ha win-win helyzetet akarunk, akkor ezt világosan ki kell mondani, és nem elbújni bizonyos felmérések eredményei mögé. Vielen Dank, lieber Kollege Knut Fleckenstein. Köszönöm szépen, Knut Fleckenstein. Most a nemzeti parlamentek vendégelőadói következnek és azt hiszem, hogy akkor Olaszországgal kezdjük, mert osztozunk országuk súlyos helyzetével, mármint azzal, hogy kiestek a világbajnokság előválogatóin. Eh, Presidente, non abbiamo iniziato bene, per la verità. Köszönöm szépen, megpróbálom rövidre fogni magam. Köszönöm önöknek a lehetőséget, és Hán biztosnak és a többi biztosnak is köszönöm, hogy válaszoltak kérdéseinkre, bővítési politikával kapcsolatos kérdéseinkre. Egyértelműnek látszik, hogy hitelesnek kell hitelesé kell tennünk a bővítési folyamatot mindkét irányban. Ez egy kétoldalú dolog. Az adott országoknak reformokat kell végrehajtaniuk, az Európai Uniónak pedig ezt értékelnie kell. A siker az egyes országok valódi odaadásától függ, ezt Horvátország kapcsán is el lehetett mondani, de ez EU-n is múlik, hogy milyen üzeneket, tehát üzeneteket küld ki a világba. Nem szabad elvesztenünk a fiatalokat azáltal, hogy elvágjuk az utat. Amit a biztosok mondtak el, azzal csak egyetérteni lehet, a, jogi, jogi igazságszolgáltatás reformja, a gazdasági növekedés mind-mind fontos követelmények, hogy láthassák az európai polgárok is, hogy milyen pozitív hatásai vannak a bővítésnek. Olaszország a Triesti csúcson nagyon sok témát javasolt, például a közlekedés, az energiatermelés kérdéseiről volt szó, és ott ki bontakozni látszott egy regionális összefogás. Nem alternatívája ez az együttműködés a bővítésnek, hanem annak részeként kell érteni. És a folyamatosságot támogatni kell. Az Európai Unió bolgár elnökségének fontos feladata lehet az interparlamentáris konferencia megszervezésén túl annak arra való használata is, hogy a parlamenti kontroll még jobban működjön, mint eddig. Az utóbbi időszakban ezért sokat küzdöttünk, stratégiai jelentőségű az Európai Unió számára, hogy a bővítés kapcsán a tagállami parlamentek hangja is hallatszon. 2016-ban ugye Törökországban pucs kísérlet történt. Erdogán elnök azóta megerősítette hatalmát, de el kell kerülnünk, hogy a bővítés elakadása miatt egyre több ország kerüljön török befolyás alá. Ehhez persze garanciák kellenek, például a, az európai biztonságpolitika működése, az, hogy ezen régió, ezen országok EU-hoz való csatlakozása miatt eh, ne romoljon le a jogállamiság jelenlegi szintje Európában. Ugyanakkor stratégiai érdekünk, hogy nem maradjon el a bővítés. We now come... Köszönöm. A horvát kollégának, Miro Kovácsnak, a volt külügyminiszternek adnám meg a szót. Thank you so much, Chair. Köszönöm, elnök úr. Kedves David, örülök, hogy itt lehetek ma Brüsszelben. Fontos a Nyugat-Balkánról beszélni. Két gondolatot osztanék meg. Ösztönző az, hogy Juncker úr beszédében megemlítette a Nyugat-Balkánt. És idézem, ha több stabilitást akarunk a szomszédságunkban, akkor hihető bővítési perspektívát kell kínálnunk a Nyugat-Balkánnak. Ez nagyon fontos. Idén az Európai Tanácsban az állam és kormányfők vitáztak 7 év óta először, ha jól emlékszem, a Nyugat-Balkánról. Fleckenstein úr, teljes mértékben igaza van. <clears throat> Neked is, David. A Nyugat-Balkán kontinensünk központja. Szerves része Európának, ezért gondoskodnunk kell róla. Nem elfogadható, hogy más külföldi nagyhatalmak nagyobb befolyással rendelkezzenek, mint az EU. Erre ügyelnünk kell. Ha megnézzük a régiót, látható, hogy a szerb köztársaságban és Pristinában is vannak problémák, az albán, macedón probléma. Aztán a terrorista fenyegetettség, mint ahogy a világon mindenütt. Illetve a nagy külföldi nagyhatalmak fenyegetése a régióban. Ez mind kihat a helyzetre. Horvátország az első olyan ország, amely sikeresen lezárta ezt a folyamatot. Ez azt mutatja, hogy lehetséges változtatni, lehetséges uniós taggá válni. De az EBSZ e és amerikai partnerekkel jobban együtt kell működnünk, azért, hogy a békülési folyamatot erősítsük a régióban. Nagyon fontos, hogy a 90-es évek utáni időszakban beszéljünk arról, hogy ki volt a felelős a vérontásért. Én biztos vagyok benne, hogy ez fölgyorsítaná a folyamatot, mert mindenkit érint. Elnök, köszönöm szépen, Miro. Most pedig Liliana tangü Tangi asszony. Üdvözlöm. Köszönöm, elnök úr. Szeretném itt elmondani, hogy Franciaország számára mennyire fontos a nyugat-balkáni régió, ahogy azt Emmanuel Macron is megerősítette, a Szorbonon, amikor Európáról beszélt. Az Európai Uniónak meg kellene nyitnia a határait a nyugat-balkáni országok előtt az elért eredmények és a demokratikus igények miatt. Figyelembe véve a bővítés területén elfogadott elveket, az európai csatlakozás következő szakaszában mindig csak akkor lehet belépni, hogyha a tanács által meghatározott követelményeket egy ország teljesítette. Franciaország támogatja az óvatos bővítést, de rendkívül fontos, hogy a folyamat mindvégig hiteles maradjon. Még ha a nyugat-balkáni régió számos pozitív előrelépést is tett az elmúlt időszakban, továbbra is vannak nagyon fontos hiányosságok, amelyeket már számos hozzászóló elmondott. Ugyanakkor mi optimisták vagyunk, és úgy látjuk, hogy a hatalmon lévő kormányoknak vannak ilyen ambíciói, amelyek konkrét intézkedésekben is megnyilvánulnak. Ezeket már csak helyesen végre kell hajtani. Nagyon örülök a pozitív fejleményeknek a Szerbia és Montenegró tárgyalásai kapcsán. És lezárásként szeretnék egy pontosítást kérni az ütemtervvel kapcsolatban, amelyet a bizottság tervez elfogadni. Tehát, hogy mikor fogják megnyitni a csatlakozási tárgyalásokat Albániával és Macedónia volt Jugoszláv köztársasággal. És szeretném ismét elmondani azt, hogy Franciaország elkötelezett a nyugat-balkáni országok irányába, és szeretné, ha ezek az országok közelednének az Európai Unióhoz. Köszönöm szépen. Merci, madame. Köszönöm. Epitidios úr az Európai Parlamentből. Köszönöm szépen, elnök úr. Először Szeretném üdvözölni a vendégeinket, és sok sikert kívánok országaiknak, hogy megoldják a problémáikat, és az Európai Unió tagjává válhassanak. Két kérdésem lenne az albán képviselőkhöz. Ön azt mondta, hogy az egyik olyan dolog, amiben előreléptek, az a szomszédsági viszony. Ami Görögországot illeti, hát hagyd mondjam el, hogy szerintem ez nem érvényes. A régióban, a szárazföldi határokon ez nem érvényes, ezen kívül a görög etnikai kisebbségi jogait folyamatosan megsérti az albán állam Albániában. A választások során ugyanezt történt, és nem fogadja el az albán állam, hogy visszatérítse a kisebbségi tagoknak az elkobzott vagyonát. Önök megpróbálják jogszabályokkal levédve elkopozni a vagyonát a kisebbségeknek. Ez megsérti többek között a vallási jogokat is. Bezáratták a görög ortodox templomot, és megsértik ezzel a vallásszabadságot. Ön úgy gondolja, hogy ez a jó szomszédságra példa, amiket említettem? Aztán az ország és Koszovó viszonyára is rákérdeznék. Köszönöm. Thank you. We come to Ms. Elnök, köszönöm. Uh, Mayer kolléga Lengyelországból. Ön? Én azt mondanám, hogy az albán delegáció és a görög aranyhajnalt képviselő kolléga közvetlenül tartanak a kapcsolatot. Inkább megadnám most Mayer kollégának a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a lehetőséget, hogy itt lehetek önnel a Nyugat-Balkán témájának megvitatására. Hölgyeim és uraim! Lengyelország a nyitott ajtók politikáját propagálja. A bővítési folyamat garantálja leginkább a biztonságos stabilitást, gazdasági növekedést és a jó szomszédsági viszonyokat Nyugat-Balkánon. Európának a biztonsága attól függ, hogy a régióban mekkora a stabilitás a Nyugat-Balkán része Európának, ezért barátainknak gyorsan csatlakoznia kellene az Unióhoz. Nézzük egy kicsit más szemszögből Nyugat-Balkán kérdését. Az Európai Unió állampolgáraiként a Brexit és a migráns válság után az állampolgárok valami áttörést, sikersztorit akarnak ha felgyorsítjuk a régió csatlakozását, ez egy sikertörténet lesz, mert ez mindig egy kétirányú utca. Azt várjuk el a régiótól, hogy modernizálják magukat, elfogadják az európai értékeket, de mi is látjuk hasznát ennek a folyamatnak, hiszen belülről modernizálják az uniót. Mindezt úgy, hogy a demokratikus alapelveket tiszteletben kell tartaniuk. Tisztelt kollégák a nemzeti parlamentekből, támogassák a régió, a Nyugat-Balkán államainak parlamentjeit, hogy minél gyorsabban csatlakozhassanak. Megoszthatjuk velük a tapasztalatainkat. És elősegíthetjük, hogy ne bürokratikus rémálommá váljon csatlakozásuk. A norvég képviselőnek adnám meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A nyugat-balkáni események nagyon fontosak számunkra. Mikrofont kérnénk a hozzászólónak a gazdaság és társadalmi növekedés alapvető fontosságú. Jelenleg nagyon nagyok a kihívások, figyelembe véve a múlt tragikus eseményeit, az integráció az Európai Unióban nagyon fontos eszköz. Norvégia mindig is támogatta a csatlakozási folyamatot. Célunk a nemzeti reformprogramok támogatása, az EU és más donorok segítségével. Nem régiben azt javasoltuk, hogy a régió támogatását duplázzuk meg, ez kb. 18,5 millióról 37 millió euróra való emelést jelent 2018-ban. 2018-ban a regionális kooperációt támogatnánk, jó irányítást és a korrupció és szervezetbűnözés elleni harcot. Norvégia szeretne fenntartható fejlesztéseket látni a régióban. Ez a régió összes országának érdekét szolgálja majd. Ugyanakkor azonban nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a hosszú távú cél az, hogy a külföldi támogatásokon ne alapuljon annyira a fejlesztés. Van jelenleg egy olyan ösztöndíjunk, amely 15 EU-s tagállam bevonásával támogatja a nyugat-balkáni országokat. Ami új most az új programozási időszakban, hogy a regionális együttműködés 7 év alatt több mint 30 millió eurót kapna. Öt nyugat-balkáni ország is részt vesz ebben az együttműködési formában. Végül az, hogy egy program sikeres legyen, meg kell, hogy legyen az akarat az együttműködésre, hogy az etnikai konfliktusokat legyőzzék a régióban. Ez a kulcsa a sikernek a régión belül. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, kolléga. Rozália Bíró, Romániából. Köszönöm szépen, elnök úr, nagy megtiszteltetés és öröm, hogy itt lehetünk ma. Románul fogom folytatni az előadásomat. A Románia támogatja az EU-s bővítési politikát és az érintett országok erőfeszítéseit. Úgy gondoljuk, hogy ez geopolitikai prioritás. Kulcsa a békének, stabilitásnak és a felvirágzásnak a régióban. 2018-as kilátások nagyon jók. A bolgár elnökség szervez majd egy csúcsot nagyon jó légkörben, de további erőfeszítésre van szükség a nyugat-balkáni országok számáról. Románia szeretne folyamatos párbeszédet fenntartani ezekkel az országokkal, és támogatni őket a abban, hogy stratégiai, regionális partnerségeket alakítsunk ki. Nagyobb átláthatóságot garantálhatnánk a tárgyalási folyamatban, úgy gondolom, és konkrét válaszokat tudunk adni kérdéseikre, hogy mit várhatnak az Európai Unióban és az Európai Uniótól. Nem sokára saját soros elnökségünk lesz, és szeretnénk a régióban ennek megfelelően közös értékeken partner kialakítani. Köszönöm. Köszönjük. Most Józi Juratovicsnak adom meg a szót a Bundestagból. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy megállapítottuk, hogy a Nyugat-Balkán az Unióhoz tartozik. Annyira szükségünk van nekünk és Nyugat-Balkánra, mint nekik ránk. A Nyugat-Balkánon a viszonyok nem túl példaszerűek. Demokrácia szempontjából, hiszen a háború még érezteti örökségét, és vannak olyan elemek, akik nem sietnek, hogy az EU-ba belépjenek, de vannak azért pozitív fejlemények. Sokan vannak, akik az európai szellemiségit, szellemiséget megélik. A fiatalok, akik határon átnyúlóan tartják a kapcsolatot, és mások, akik Sajnos nagyon gyakran eh, gúnyos neveket ragasztanak rájuk, pedig az európai szellemiséget támogatnunk kellene. Sajnálatos módon a Nyugat-Balkánon nagyjából 50%-os a munkanélküliség a fiatalok körében. Nagyon sokan elmenekültek ezért a fiatalok körül, közül az EU-ba de a fiataloknak ott van az a szegmense is, akik radikalizálódtak. Ha ezt meg akarjuk akadályozni, ehhez a berlini folyamatra, a gazdaság előre nyomulásra van szükségünk. Ahhoz, hogy stabilizáljuk a régiót. De a berlini folyamat kéz a kézben jár a csatlakozási folyamattal. Ez azt jelenti, hogy ha a korrupció ellen valóban harcolni akarunk, akkor gazdaságilag is támogatnunk kell a régiót. Persze nem szabad, hogy automatikusan jóvá hagyjuk a fejezeteket. Ezeket valóban végre kell hajtani, a gyakorlatban is be kell tartani a törvényeket. Ami számomra még fontos, hogy két ország, Macedónia és Bosznia-Hercegovina, külön helyzetet élvez. Macedóniában a polgári folyamat. Ezeket támogat, ezt támogatnunk kell, hiszen ez Macedóniát közelebb viszi az EU-hoz. Az, hogy a görög konfliktus mögé bújnak az ország nevét illetően, ez igazából csak a valós problémák elfedésére irányul. Ami Bosznia-Hercegovinát illeti, Szerbia és Horvatországgal nagyon fontos lenne, hogy kétoldalú megállapodásokat írjanak elő, a béke megőrzése érdekében. Hogy mind a három résztvevő garantálja ezt. Végül fontos, hogy Bulgáriában proaktív béke folyamat támogató akciókat indítsanak be, és támogassák a Nyugat-Balkánt. Köszönöm szépen. Juratovics, Köszönjük, Juratovics úr. És azt is köszönöm, hogy valós hangot adott a régiónak. Most következik az Európai Parlament részéről a következő hozzászóló, Tonino Picula, Horvátországból. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Szeretném idézni Danielson urat, aki Juncker urat idézte. Egyértelmű és hiteles európai perspektíva a Nyugat-Balkán számára. A bizottság elnöke 2025-öt jelölte meg időkeretként a következő bővítés számára. Emlékszem, 14 évvel ezelőtt az Európai Unió Tesszalonikiben megrendezett csúcsa alkalmával először említették az összes nyugat-balkáni ország számára az európai perspektívát. Azóta csak Horvátországnak sikerült ez. Most vajon más lesz a helyzet? Ez azon múlik, hogy az Európai Unió hogyan látja saját jövőjét. Milyen Európai Unió lesz majd a következő bővítés idején? A számos szerencsétlen esemény óta, amióta 2008-ban kitört a gazdasági válság, az Európai Unió folyton megkérdőjelezi saját magát, hogy ho- hogyan lépjen tovább. A biztonság a legfontosabb kérdésé vált, több értelmében is. De nem csak az Európai Uniót veszik körbe úgynevezett tűzgyűrű, a nyugat-balkáni országok szintén problémás helyzetben vannak, Ukrajnában és a közelkeleten háborúk tombolnak az EU-n kívüli szereplők, ahol illiberális rezsimek uralkodnak, próbálnak politikai befolyásra szert tenni a régióban. 2015-ben egy rövidke pillanatra a menekült válság a nyugat-balkáni régiót visszahelyezte az európai politikai térképre, és kiemelte a régió stratégiai fontosságát Európa biztonsága és stabilitása szempontjából. Meg kell értenünk, hogy a nyugat-balkáni országok nem csak szomszédaink, hanem Európához tartoznak. De ezen kívül egy másik kérdést is lehet hallani. A régióban feláldozzák a demokráciát a stabilitás érdekében. A reform folyamatok valóban elkezdődnek. Ezeknek a reformoknak meg kell erősíteniük a valódi elköteleződést az Európai Unió részéről, nem azzal, hogy erős vezetőket választanak a migránsok kívültartására, hanem a politikai pluralizmus támogatására és a polgárok javára. Köszönöm szépen. Tonina. Köszönjük, Tonino. Most Zuana következik. From Italian Parliament. Ő az olasz parlamentből érkezett illetve Zuana úrnak javítja magát az elnök. Igen, köszönöm szépen. Elnök asszony, én az olasz szenátusból érkeztem, és ilyen minőségemben szeretnék eh, hozzászólni. Én a parlament közé csoportot vezetem, eh, Koszovóval való kapcsolatokkal foglalkozunk. Azt hiszem, hogy gondoskodnunk kell arról, hogy az európai tagállamok először is elismerik Koszovót, és ez nem történt meg. Itt meg kell győznünk, és diplomáciát kell alkalmaznunk más országok irányába, akik még nem ismerték el Koszovót. Természetesen a gazdasági integrációval is foglalkoznunk kell Koszovó esetében, és gondoskodnunk kell arról, hogy együttműködünk Koszovóval a terrorizmus elleni küzdelmük során. És Szeptemberben ezért volt sajnálatos, hogy Koszovó Interpol csatlakozását elutasították ismét. Nincs értelme terrorizmus elleni küzdelemről beszélni, hogyha nem engedjük Koszovót csatlakozni az Interpolhoz, ahol a rendőrségi erők együttműködnek. Aztán, ami a vízumokat illeti, természetesen Koszovó számára ez egy problémás kérdés, de az EU számára is az. nagyon sok koszovói él az Európai Uniós országokban, Olaszországban 40 ezren vannak. Koszovó 2-3 százaléka Olaszországban él. Ez egy elég nagy népesség, és ha meg akarjuk szüntetni a bürokráciát, és meg akarjuk könnyíteni a rendőrség és a közigazgatási szervek számára, hogy ezekkel az emberekkel megbirkózzanak, akkor szükség van ezekre az intézkedésekre. A további integráció elengedhetetlen. Ez Koszovónak is előnyös lesz, de ahogy már említettem, az Európai Uniónak is. Köszönöm szépen. Köszönjük, Zvana úr! Most Dimitris Szemanolidis következik Görögországból ő az Európai Parlament képviselője. Köszönöm szépen. Az Európai Unió további bővítésének a lehetősége, és különösen a nyugat-balkáni bővítés lehetősége egy stratégiai kérdés Görögország számára. Természetesen az országoknak be kell teljesíteniük a kopenhágai kritériumokat, és az összes többi kritériumot is. A Balkán na való kapcsolatunkat nem lehet nacionalizmusra építeni, mint ahogy azt eddig tettük, és nem lehet harmadik felekre sem alapozni a régióban arra kell építenünk, hogy milyen nagy lehetőségek rejlenek ebben az emberek számára, és a közös európai nézőpontra. Ezeknek az országoknak egy új víziót kell kínálni, az együttműködés vízióját a szélesebb régióban. A Balkán kulcsfontosságú terület Európa számára. Ez a régió a múltban eh, háborúktól eh, volt eh, hangos, de ez a régió most reményt adhat nekünk egy új közös irányra és a növekedésre. Azt hiszem, hogy az európai perspektíva segíteni fog ebben, és ezért mi támogatjuk Jugoszláv volt Macedón köztársaság csatlakozását, természetesen a megfelelő követelmények teljesítése esetén, különösen a jó szomszédsági kapcsolatokat, ideértve a névkérdés megoldását is, ami semleges és elfogadható lesz mindenki számára. Ami a kopenhágai kritériumokat illeti, támogatjuk szomszédunk Albánia csatlakozását, Természetesen egyes prioritásokat figyelembe kell venni, például az igazságszolgáltatás és a közigazgatás reformját, illetve az emberi jogok védelmét, és a diszkrimináció, a kisebbségek szembeni diszkrimináció leküzdését. És ahogy ezt láthattuk a 2015. novemberi tanácsi következtetésekben is valamennyi kisebbségnek teljes mértékben élvezniük kellene ugyanazokat a jogokat, ideértve a tulajdon jogát is. Görögország természetesen mindig készen áll arra, hogy jóvá hagyja a nyugat-balkáni országok csatlakozását, azzal a feltétellel, hogy ezek az országok tiszteletben tartják azokat az elveket, amelyeken az Európai Unió is alapul, különösen a jogállamot és a jó szomszédsági kapcsolatokat. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Most a Montenegrói képviselőnek adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim! Megtiszteltetés, hogy felszólalhatok ezen a mai tanácskozáson, és nagy tisztesség számomra, hogy Montenegrót képviselhetem, amely nagyon sok területen előrelépett az utóbbi időszakban. A Nyugat-Balkán országai valamennyien elkötelezettek az Európai Uniós csatlakozás mellett. Ezen belül azonban nagyon fontos, hogy egyforma mércével mérjenek minket az EU és a tagállamok egyaránt. Ezen a mai tanácskozáson ezért is kapott olyan nagy hangsúlyt az, hogy hova jutottunk a legutóbbi EU értékelések óta, és ennek a kerekasztalnak szerintem az az üzenete, ugyanúgy világos az üzenete, mint ahogy Juncker úrnak is az volt, hogy kikerülhetetlen a bővítés, és az EU belső kohéziója szempontjából is fontos ez. Macron elnök a Szorbon Egyetemen tartott beszédében mondta azt, hogy újra prioritás a bővítés. Fontos, hogy a bizottsági bővítési stratégia, amely majd jövő februárjában fog megjelenni, az egész régió valamennyi országára mond, vonatkozóan mondjon valamit 2025-ig. Nem hiszem, hogy a 2025-ös év a csatlakozás éve lenne. Ez történhet korábban és később is. Úgy érzem, hogy Montenegró haladt leginkább előre ebben a folyamatban, és elkötelezettségünk és sok erőfeszítésünk eredményeképpen, ugye talán NATO tagok is leszünk, amióta a függetlenségünket kivívtuk, a NATO tagság azóta megvalósult, most az EU tagságra dolgozunk. Örülök, hogy elmondhatom a mai napom, hogy Montenegro, amíg hátralevő kötelezettségeinek teljesítése mellett is elkötelezte magát. Eddig 28 fejezetet nyitottunk meg, és készek vagyunk újabb fejezetek megnyitására is. És úgy érezzük, hogy a következő hónapok során el is jutottunk arra a szintre, hogy ezek meg is nyithatók lehessenek. Jövőre pedig újabb fejezeteket fogunk lezárni, éve a jogállamiság kérdéseit, amelyek a intenzív reformoknak köszönhetően úgy érzem, hogy megoldódnak. Nyilván az EU és a tagállamok döntik el a csatlakozás sorrendjét, időtervét, a stratégiai célok és elvárások megfelelő függvényében, de úgy érezzük, hogy mi megfelelő ütemben haladunk. Most Márk Engel kap szót Luxemburgból. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy megszervezték ezt a mai találkozót is. Kiváló lehetőség ez a képviselői kapcsolat felvételnek a Nyugat-Balkán képviselőivel. Ez már a második ilyen, és ha megnézzük a napirend tervezetet visszatekintünk, akkor ugye több biztost is meghallgathattunk. Sajnálatos, hogy ők nem tudtak velünk maradni, mert jó lett volna velük párbeszédbe keveredni. Ezzel együtt nagyra értékelem Szion főtitkár asszony és Christian Danielsen jelenlétét és beszédeit. Mindketten hangsúlyozták, hogy az Európai Unió alappillére a jogállamiság és a nacionalizmus elleni harc. A nyugat-balkáni képviselő kollégáimnak mondom, hogy Luxemburg támogatja a nyugat-balkáni bővítést. Minden évben, amikor a külügyminiszterek találkoznak, erről szó van, és mi mindig kiáltunk mellette és a külügyi bizottságban, amelynek én tagja vagyok, minden évben értékeljük a bizottság által nekünk megküldött jelentést a Nyugat-Balkán előrehaladásáról. Nagyra értékeljük továbbá azt az új bizottsági mottót is, amely azt mondja ki, hogy fundamentals first, tehát a lényeges dolgokat vegyük előre a fejezetek tekintetében. Tehát a, az igazságügyi reformját, az emberi jogok helyzetét, a civil társadalom helyzetét, és persze pont a civil szervezetek azok, amelyek legkiválóbban tudják mérni az ezen területeken elért vagy nem elért haladást. Ők azok, akik harcolnak az átláthatóságért, a szabad a szólásszabadságért, és nem félnek kritikát sem gyakorolni, vagy a korrupciós eseteket feltárni. Az EIPÁN keresztül, vagy az EIPA keretében szeretném tudni, hogy eleget teszünk-e azért, hogy a Nyugat-Balkán országainak civil társadalmát támogassuk az önképzésben. Megfelelőek, megfelelő volumenűek -e ezek a támogatások a keleti partnerségi struktúrán belül. Második kérdésem pedig az, hogy hogyan értékelik az EU támogatását, a civil szervezetek támogatását a Nyugat-Balkánon. Mennyire hatékony ez? Köszönjük szépen! Következő felszólalónk Romana Jakovics Horvátországból. Köszönöm szépen, elnök úr! És köszönöm a lehetőséget is, hogy egy ilyen fontos témáról eszmét cserélhetünk. Teljesen egyetértek horvát kollégáim eddigi felszólalásaival, Kovács úrival például. De kiegészítésképpen mondanám, hogy mennyire fontos stratégiai szempontból Horvátország számára is a bővítés. Ugyanis Európa általános állapota tükrében és annak a tükrében, hogy általában bővítés ellenes az európai lakosság. A Nyugat-Balkán kapcsán sok szempont gyakran a szőnyeg alá sepertetik, és fennáll a veszélye annak, hogy nem lesz meg az a momentum, amely egyes pillanatokban talán idén már megvolt, hogy átbillen a mérleg a bővítés javára. Fontos most ebben a pillanatban tehát, hogy az EU bizottsága tartsa a lendületet, ne adja föl, vezető szerepet töltsön be, és Európa vezetői közül sokan álljanak a bővítés felgyorsításának oldalára. Sokszor gyakran hallottunk már azokat az érveket, hogy miért fontos az Unió számára és a Nyugat-Balkán csatlakozása. Ne felejtsük el, hogy az Európa Tanács már többször megerősítette, hogy a jogállamiság helyzete javul, és Juncker úr is utalt erre az unió állapotáról szóló beszédében. próbáljuk ígéretét számon kérni Juncker elnök úron. Nem szeretnénk, hogyha a feltételek igazságtalanul alkalmaztatnának a Nyugat-Balkán országaira. Az átalakulás nyilván lassú és nehéz folyamat, ugyanakkor az alapvető kritériumok tekintetében, a fundamentals tekintetében az EU-nak is van feladata, hogy ezeket elismerje, illetve még intenzívebbé tegye támogatással a reform folyamatok befejezését. Nyilvánvaló, hogy a jogállamiság alapfeltétel, a demokratikus intézményrendszer kiépülése, de ha ez megvan, akkor utána fontolóra kell venni a csatlakozási esélyek megfogalmazását. Köszönjük szépen! Most uh, Vitalino Kanyász következik a portugál parlament képviselője. Köszönöm szépen, elnök úr! Azzal kezdeném felszólalásomat, hogy üdvözlöm a nemzeti parlamentek eddig megfogalmazott elkötelezettségét a nyugat-balkáni országokkal való bővítés mellett. Többségük ilyen értelemben szólalt meg. Az ő hozzájárulásuk, véleményük az általános politikai vita szempontjából is mérvadó. sok polgár szkeptikus a tekintetben, hogy kell-e, szabad-e, lehet-e bővíteni az Európai Uniót ebben a pillanatban. De itt sok dinamikus, pozitív, lelkesítő beszéd hangzott el, és ennek is megvan az oka. Jó lenne, hogyha ezt nem csak a képviselők, hanem a döntéshozók is meghallanák. Európa nem csak az érdekekről szól. Az érdekekről is szól, de egyfajta közös akaratról, lelkesedésről, szellemiségről is szól, és miközben kapaktatnak az ajtón, nem ülhetünk végtelenségig a fotelunkban, anélkül, hogy meghallanánk a kopogtatást. Ezek a kopogtatók meg akarnak felelni az elvárásainak, és ha megfelelnek, azt észre kell venni. Ugyanakkor ö, ellen kell állni azoknak a ö, szirén hangoknak, amelyek ellenségesek a bővítéssel szemben amelyek populista, nacionalista módon az EU bővítése helyett külső erős partnerekben látják inkább Európa jövőjét, Kínában, Oroszországban. Rövid és hosszú távon egyaránt más az érdekünk az, hogy reformok történjenek, ezekben az országokban, és hogy ezeket a reformokat persze a helyek ne úgy vegyék, mint az EU által kikényszerített rossz dolgokat, hanem hogy meggyőződéssel hajtsák őket végre, amelyek hasznosságáról meg vannak győződve, hogy a jogállamiság, a demokrácia, a gazdaság működése szempontjából is alapvető, fontos önérdek A portugál parlamentben és Portugáliában általában többségben vannak a bővítést támogatók. Juncker úr is többször elmondta, hogy minden országot egyenként fognak megmérni, hogy képes-e már a csatlakozásra, tehát szó sincs szerintem arról, hogy preferálnának egyes országokat másokkal szemben eleve. Frunzulika úr. Köszönöm szépen, el akkor, Hölgyeim és uraim. Egy nagyon fontos témáról beszélünk. Láttam nyilatkozatokat Európai Uniós vezetőktől, akik úgy nyilatkoztak, hogy Nyugat-Balkán a zavaros hátsó udvar Európának. Ez nem igaz, az Európa közepe, és ezért föl kell gyorsítanunk a csatlakozási folyamatot. Nagyon fontos stratégiai területe Európának. Megengedhetetlen, hogy egy feltérképezetlen területként hagyjuk meg ezt a régiót. Brexit után különösen fontos ez. Még soha nem volt ennyire fontos, hogy a nyugat-balkáni országokat bevonjuk, mert sajnálatos módon romlik a helyzet. Az állampolgárok 43%-a el akarja hagyni országát a fiatalok munkanélkülsége a legmagasabb Európában, például Bosznia-Hercegovinában 56%-os. Sajnálatos módon az állampolgárok 39%-a már nem vár semmi jót az EU-tól a gazdaság szempontjából. Ezért aztán, hölgyeim és uraim, új stratégiát kell kezdenünk a Nyugat-Balkán régióra. Új etnikai konfliktusok alakulnak ki. Új nyilatkozatokat hallunk Koszovóból, Montenegróból. A macedón elnevezésről, az albán terjeszkedési igényekről. Ön, mint német, a berlini folyamatot ki kell egészítenünk, egy, szükség van egy Berlin plusz folyamatra. Persze fontos a berlini folyamat. Telekommunikáció, infrastruktúra, tapasztalatcsere, de most már többre van szükség. Ha így folytatjuk évről évre, akkor a Nyugat-Balkán népei már nem hisznek majd bennünk az Unióban. Itt az ideje annak, hogy a nyugat-balkáni paradigmán változtassunk. Új stratégiára van szükség. Az ő jövőjük Európában van, nem más országban és a gazdasági súlyuk is nagy. Románia országom támogatja az összes nyugat-balkáni országnak a csatlakozását, és gyorsabban kell reagálnunk. Néhány évvel ezelőtt azt gondoltuk, hogy a következő 5-6 évben nem lesz új tagunk. Ezt már nem engedhetjük meg. Tovább kell haladnunk, és gyorsan. Köszönöm, Fonzulika úr. Ha jól gondolom, az utolsó hozzászólónk. Csenger Zalán Zsolt következik. Ha bárki más még hozzá szeretne szólni, akkor ezzel lezárom a hozzászólók listáját. Csenger Zalán Zsolt. Elnök, hát, kollégák, Magyarország érdekelt és elkötelezett a nyugat-balkáni bővítésben, mert ez bizony erkölcsi kötelességünk is. Erkölcsi kötelességünk, hiszen a nyugat-balkáni országok évek óta hatalmas erőfeszítéseket tesznek ennek érdekében, és hát nem utolsó sorban az ott élő emberek bizony sokszor nagy áldozatot vállalnak de ez a bővítés nem csak köteles erkölcsi, hanem erkölcsi kötelességünk, hanem elemi érdekünk is. A Nyugat-Balkán stabilitása meghatározó biztonsági kérdés. Ennek egyedüli garanciáját az európai és euróatlanti bővítés előrevitelében ezek országok mielőbbi integrációjában látjuk. A bővítési folyamat lassulása hatalmi vákumot hoz létre a régióban, amely óhatatlanul harmadik országok érdeklődésének növekedésével jár együtt. Az integrációs folyamat következetes támogatásával a külföldi befolyásszerző törekvések sikeressége is megelőzhető. Ezért fontosnak értékeljük Jean-Claude Juncker State of the Union beszédét, amelyben a bővítés ügye megerősítést kapott meggyőződésünk emellett hogy kétoldalú viták nem akadályozhatják a bővtési folyamat előrehaladását. készek vagyunk aktvan bekapcsolódni a bizottság stratégiai anyagának elkésztésébe fontosnak tartjuk hogy kiszámtható menetrendet adjunk a már tárgyaló szerbia és montenegró részére és kézzelfogható távlatokat mutassunk a többi ország számára is felkészültségi szintjüknek megfelelően szorgalmazzuk hogy macedónia és albánia jövőre tárgyaláskezdési időpontot kaphasson és bosznia hercegovina és koszovó is lásson elérhető célokat az integrációs folyamatban. ne feledkezzünk meg a nato ról sem idén decemberben felmerülhet macedóniával a hivatalos csatlakozási tárgyalások megkezdése ahogyan bosznia hercegovina esetében a membership eh, action plan aktiválása a nyugat balkán felé irányuló magyar kül és európa politika egyik sikeres kezdeményezése az elmúlt időszakban hogy senior tanácsadó kihelyezésére került sor twelve twinning program keretében belgrádba skopjéba tiranába podgoricába és szarajevóba a helyi kormányok mellé az uniós csatlakozási felkészülés előmozdtására. a tervek között szerepel hasonló konstrukció kialakítása Koszovóban is. Mint már említettem, Magyarország érdekelt és elkötelezett a nyugat-balkáni országok mielőbbi integrációjában. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Thank you, dear colleagues, for all your comments. Kollégák, köszönöm a hozzászólásaikat. Nagyon sok kérdést, hozzászólást kaptunk. Azt hiszem, hogy Danielson úrnak so szólt a legtöbb. Úgyhogy vele kezdjük, aztán Eichhorst asszony, aztán Rosimanus asszonynak, majd Christoph Gácsevnek Bulgáriából. Ha jól tudom, Edward Kukán már nincs itt Danielson úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is úgy gondolom, nagyon hasznos dolgok hangzottak el. Nem utolsó sorban azért, mert februárra stratégiává kell, hogy alakuljon álláspontunk, és ezért nagyon hasznos a most, mostani eszmecsere. De Újra megerősödött bennünk az a hit az EU részéről, hogy mennyire fontos a nyugat-balkáni régió számunkra. És hogy mennyire fontos a Nyugat-Balkánnak a bővítési perspektíva. Én azt hiszem, hogy a másik elem, amit figyelembe kellene vennünk, ahhoz, hogy a csatlakozás valósággá váljon, és ezt több, többen is, többször is mondták, hogy reformokra van szükség. Nagyon sok reformot már megvitattak, nagyon sokat meg is valósítottak, de egyértelmű, hogy nem elég a reformot szavakban megvalósítani, a gyakorlatban is lépni kell. Ez pedig nem csak a kopenhágai kritériumokhoz csatlakozik, hanem a társadalmakat kell átformálni. A társadalmaknak kell gazdasági növekedést generálniuk. Például meg kell szüntetni a fiatalok munkanélküliségét, és perspektívát kell kínálni a jövőre. Természetesen az európai szervezetek nagyon fontos szerepet játszanak, nem utolsó sorban az Európai Parlament. És az Európai Bizottság is, és a külszolgálat is amikor a tanácsokról van szó, arról van szó, hogy mit kell tenni, de ugyanakkor biztosítani kell, hogy a gyakorlatban is elősegítjük a munkát, akkor itt nagy szerepet játszik a technikai segítségnyújtás, a gazdasági segítségnyújtás. Volt egy kérdés hogyan segítjük a polgári társadalmat? Ha arról van szó, hogy a Nyugat-Balkán országai milyen erőfeszítéseket tesznek, itt elengedhetetlen a civil társadalom részvétele. És mindig is az lesz a jövőben is. Az utolsó dolog, amit fel szeretnék vetni, volt egy kérdés, Azt hiszem, hogy a francia nemzetgyűlés tapja kérdezett rá az ajánlásokra Albánia számára és Firom számára, Macedónia számára, hogy mikor lesznek. Biztosíthatom róla, hogy a bizottság oldaláról előre fogunk haladni, csak a kritériumok teljesítését várjuk. Egyértelműen elmondtuk ezt a 2015-ös decemberi jelentésünkben is. Ha ezt látjuk, akkor a bizottság megteszi az ajánlásokat, de még nem tartunk ott. Ígéretes, és várjuk a következő lépést. Azt hiszem, hogy ezzel most le is zárom, de köszönöm szépen, hogy megkaphattam ezt a lehetőséget, mert nagyon hasznos volt ez a vita. Köszönjük szépen, Danielson úr. Azt hiszem, hogy ez kimerítő és hasznos volt. Számítunk a támogatására a jövőben is. Most pedig Eichhorst asszonynak adnék szót, megkérdezném, hogy van-e valami hozzáfűzni valója. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a tisztelt képviselőknek is ezt a vitát. Nagyon sok hasznos dolgot hallottunk amit be tudunk építeni a munkánkba. Mindenki számára ismert, hogy az összes intézménynek részt kell venni ebben a hatalmas feladatban, de ez egy érdem alapú folyamat, nincsenek kerülő utak, még ha egyesek szeretnék is ezt. És nekünk is ezt figyelembe kell venni, mindig következetesnek kell lennünk. Ez máskor is felmerült már, most sem fogunk másképp tenni és remélem, hogy közösen tudunk egy pozitív és realista narratíván dolgozni, és a közvéleményt megfelelően tudjuk tájékoztatni, és a diplomácián, illetve a stratégiai kommunikáción keresztül el tudjuk érni a régiót. Ugyanis ez nagyon fontos. Itt nem arról van szó, hogy egy új imást kell adni az Európai Uniónak, hanem javítani kell a jelenlegi imázsunkat, hogy hatékonyá tudjuk tenni ezt a folyamatot. Köszönöm szépen! Köszönjük, iHost asszony! Most eh, Stressimmanus eh, asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon rövid eh, leszek. A magunk részéről mi ezeket az országokat már a tanácsokba is bevontuk teljes mértékben. Decemberben a tagjelölt országok minisztereit meghívtuk, hogy és Harm biztos is jelen lesz az általános ügyek tanácsán. És azt látjuk, hogy ez a fajta együttműködés egy nagyon jó formátum, és ennek szerintünk folytatódnia kéne. És még egyszer szeretném elmondani, hogy amit nagyon sokan említettek, a lehetőségek ablaka az jövőre fog megnyílni. És nagyon fontos, hogy ezt ki tudjuk használni. És a magunk részéről meg vagyunk győződve arról, hogy a következő elnökség, a bolgár elnökség, amely átveszi tőlünk a stafétát, nagyon erőteljesen fókuszál majd a nyugat-balkáni országokra, tehát köszönöm szépen mindenkinek a mai vitát. Köszönjük. Most pedig a záró hozzászólása következnek. Köszönöm mindenkinek, hogy pozitívan szólt hozzá. Az uniós integráció kirakójának az utolsó darabja, ez a bővítés fejlesztésben résztvevő országok és az Európai Unió számára is. Ahogy azt mindenki tudja, a nyugat-balkáni országok eh, hosszú utat jártak már be mostanáig is, de most itt az ideje az utolsó eh, etapnak, és eh, el kell jutni a célvonalig. És kérem, tartsák szem előtt, hogy ez csak az egyik cél a sok közül, és mindegyik nagyobb kihívást jelent majd, mint az előzőek, de a csapatmunka könnyen elérhetővé teszi azokat használjuk fel szerepünket a parlamentben, hogy a békét, szabadságot, igazságot és jólétet erősítsük. A társadalmaink erősebbek együtt, hiszen más is összeköt minket, nem csak a gazdasági érdekek. Az európai értékek és az emberek közti kapcsolatok is összekötnek minket. Számos változással kell most szembenéznünk, de a párbeszéd és a közös erőfeszítések révén át tudunk ezeken lépni. Az utazási és tanulási lehetőségektől kezdve az irányításon és a jobb regionális együttműködésen át az európai támogatásig a hat nyugat-balkáni ország polgárai számos módon profitálhatnak ebből. És ne feledkezzünk meg arról sem, hogy az uniós tagság a békés, demokratikus, nyitott és jólétben élő társadalom felé vezető út. Szeretném megköszönni mindenkinek, hogy hozzájárult az eszmecseréhez, és várjuk az együttműködés következő szakaszát. Köszönöm mindenkinek, és kellemes hazautat kívánok!